Bien, buenas tardes. Comenzamos. Jó estét kívánok, kezdjük meg az ülést. Először is elnézést kérek eh, eh, a teremváltoztatás miatt, mert az Envi Szakbizottság túl sokáig ülésezett, és remélem, hogy ez most nem fog nem történni. Én nagyon gyors vagyok szakbizottsági üléseken, E, életem legrövidebb elnökségét fogják most hallani, igyekszem minél gyorsabban lezavarni, ezért szeretném elmondani önöknek, hogy e, remélem itt van a szavazókártyájuk, és akinek nincs itt, az jelezze a titkárságnak, aki ad önöknek egy kártyát. Valakinek szüksége van egy szavazókártyára? Nem? Akkor megnyitom hivatalosan is ezt az ülést. Ennek az ülésnek az egyetlen célja az, hogy megválasztjuk a bürót oly módon, hogy megválasztjuk az elnököt és négy alelnökét a 14-es szabály értelmében. Megválasztjuk az elnököt, majd utána az alelnököket. Szeretném tudni, hogy van-e ki, van-e valaki tiszteletbeli tag, akit állandó tag eh, felváltott. Ez nem szokott így lenni, de ezt meg kell kérdeznem a előírások szerint. Ole Kristensen, Kala eh, Agirre váltja fel, a szocialistáknál és a néppártnál Milemon úr Miguel Arias Kevit váltja fel, más eh, névről nem tudok. A GOE-ben nem, Golyó nem kaptam ilyen információt. Most tehát tudjuk, hogy minden, mindenki számára rendelkezésre áll, így azonnal rátérünk a jelöltek megválasztására. Először is azt kell tennem, hogy megkérdezem, van-e itt elnöki, bizottság elnöki jelölt a néppárt részéről. Kun úr, kérje szót, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr, Gabriel. Nagyon jó elnök munkát végzett az elmúlt ülésszakban. Az EPP csoport frakció koordinátoraként az a halászati szakbizottság elnökeként Alek Kadeket szeretném jelölni. Más javaslatok vannak? Nincs más javaslat. Ebben az esetben az elnökséget Alán Kadek kapja meg, és ahogy önök is tudják, a szabályok értelmében meg kell kérdeznem őt, hogy vállalja-e megbízást. Először azt szeretném tudni, hogy megfelele a összeférhetetlenségi előírásoknak, valamint szeretném megkérdezni, hogy elvállalja-e megbizatást. Elfogadja a jelöltséget, ezért kategória szó parancsoljon. Egyet tudok érteni, köszönöm szépen a jelölést. Pasamos inmediatamente, si les parece, y dado que no hay ningún otro... Eh... Nos, mint hogy más jelölés nem futott be, amennyiben egyetértenek, akkor közfelt kiáltalásra tudunk szavazni, amennyiben ezzel egyet tudnak érteni képviselőhölgyek és urak. Nagyszerű, köszönöm szépen. Pues, Tisztelt Kadek úr, akkor most átadom önnek a helyemet és természetesen még sok munka vár most önre. És természetesen a legjobb kívánságaimat közvetítem önnek. Eh bien, d'abord, je voudrais vous remercier. Mindenek előtt köszönetet szeretnék mondani a bizalomért. Remélem méltó lehetek, leszek és lehetek ehhez a bizalomhoz, és mindent meg fogok tenni azért, hogy önök elégedettek legyenek, és a választásnak ilyenfajta közenetet tudjak mondani. Javaslom, hogy azonnal térjünk át most az alelnököknek a megválasztására. Az első dolog, amit felvetnék, a következő. Az első alelnököt válaszok meg először is. Nagyon szépen köszönöm a szavazókártyámat, hogy idehoztad. Tehát az első alelnököt kell, hogy megszavazzuk. Egy jelöltünk van, Isabella Novinról van szó. Jaj, bocsátot kérek, elnézést kérek. Ő, hát hagyd tegyem eleget a formaságoknak. Vannak-e jelöltek, hölgyek vagy férfiak. Elnök úr, gratulálok a megválasztatásához. Az Európai Szabadságért Szövetség nevében Bernard Lövin szeretném javasolni. Euh, Izabella elfogadja -e a jelölést, kérdezem. Yes, I will accept with... Igen, köszönöm szépen, nagy örömmel elfogadom. Y a-t-il d'autres candidats? Vannak-e egyéb jelölteik? nincsenek, akkor javaslom, hogy Izabella Levin szavazzuk meg felkiáltással első alelnökünknek. Kérem, hogy jöjjön ide, íme, és meg is kapja a kalapácsot az ülésvezetéshez. Most pedig. Oh. Hi, congratulations. bon for me? Yes, yes, it's for you. <laughs> Alors, euh, a második alelnöknek a megválasztása. Vannak-e jelöltek? Köszönöm szépen a néppárt nevében én Jaroszláv Velezát szeretném javasolni, akit mindenki jól ismer, mert nagyon keményen dolgozott az elmúlt öt évben. Őt jelölném második alelnöknek. Y a-t-il d'autres candidats? Vannak-e egyéb javaslataik a második alelnöknek? Úgy tűnik, hogy nem, akkor javaslom, hogy közfelkiáltását javasluk, jav, válasszuk meg Jaroszláv Velezát. Ki va venir nous rejoindre ici? Akit felkérek egyből, hogy jöjjön ide körünkbe, là, on va voter par. Alors, s'agissant de. Nous en arrivons à la troisième. Most pedig következik a harmadik alelnök. Vannak-e jelöltjeik, képviselő hölgyek és urak? Köszönöm szépen, elnök úr. Mr. Chairman. Elnök úr, az EFTD csoport nevében Marco Frontét szeretném javasolni. Oké. Okay. Y a-t-il d'autres candidats? Igen. Vannak-e további jelölések? Köszönöm szépen, a néppárt nevében pedig Bernard Kuhn szeretném javasolni. Következésképpen kettő jelöltünk van a alakuló ülésen, elméletben nincs helye a vitának, legalábbis előre tervezetten nincsen, de van lehetőség mégis rá egy percben. Uh, Köszönöm szépen, elnök úr, és gratulálok mindenkinek. Nagyon örülök, hogy első alelnöknek választottak meg, és minden szándékom az, hogy a lehető legtisztességesebb módon elnököljek. Remélem, hogy mindenkivel jól együtt fogok tudni működni, mindegyik frakcióval és mindegyik képviselővel is. Ami a bürót illeti, az lenne a helyén való, hogyha tiszteletben tartanánk az alakülésekről fogalmazott álszabályokat. A 15-ös szabály szerint, annak második bekezdésében az áll, hogy a, a, az alelnökök és kvesztorok megválasztása során tekintettel kell lenni a tagállamok és politikai nézetek méltányos képviseletére. És ahogy tudjuk ebben a parlamentben mindig is a Donti rendszert használtuk azért, hogy e, méltányos képviseletet biztosítsunk a tagállamoknak és a politikai pártoknak. Szerintem nem, helyes, nem lenne helyes az, hogyha ennek a szakbizottságnak három néppárti alelnöke lenne. Ez már megtörtént a Költségvetési Szakbizottságban egy órával ezelőtt, ahol az EFTD tagját kilökték a negyedik alelnöki székből, és egy néppárti e, jelöltet szavaztak be. A demokrácia nevében szerintem, hogy ha már itt vagyunk, és e, tiszteletbe akarjuk tartani az európai állampolgárok véleményét, akkor komolyan kell venni azt a feladat, amikor e, EU kritikus pártok vannak a parlamentben, és az ő véleményüket is egyelő módon kell képviselni, ugyanúgy, ahogy másokat is. Ez, ez, ez lesz a helyes eljárás hogy megfeleljünk az EU kritikusok véleményének, ezért mindegyik jelölt, jelöltet önálló személyként, nem, nem pedig pártképviselőként kéne meg, megnéznünk. Ezért a Fronte és Kuhn urakat, akik jelölteket, akik jelöltek, őket szeretném megkérdezni. Azt szeretném megkérdezni, hogy vajon a Fronte úr megfelelő személy erre a feladatra. Merci. Uh, merci. Nagyon szépen köszönöm, Izabella. Most nem nyitjuk meg a vitát, de a demokratikus szabályokat be fogjuk tartani természetesen, mint hogy szavazni fogunk. Tehát a demokrácia betartásának a feltétele teljesül. Természetesen ki, ki a szavazás után megtámadhatja a szavazást, tehát a demokratikus szabályokat érvényesítjük. Javaslom, hogy szavazzunk elektronikus úton módon. Afonte úr, javaslom legyen az első jelölt, mint hogy ő nevét hallottuk először jelöltként, tehát a zöld gombra kell rányomjuk a kezüket, amennyiben Afronte urat kívánják az elnöknek, amennyiben viszont kún urat kívánják az elnökként, akkor kérem, hogy a piros gombot nyomják meg kún úrra szavazva ezáltal teszteljük -e a rendszert, vagy el kell fogadni ezt a szavazási módszert. Mindenki rendelkezik szavazókártyával, mindenki elhelyezte, tehát zöld gomb Afronte úr javára, piros gomb Kún úr javára a demokratikus szabályoknak az érvényesítésével. Megnyithatom a szavazást? Megnyitottam a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 11 szavazat Kún úr mellett, 9 szavazat Afronte úr mellett. Nem alakult ki az abszolút többség, éppen ezért újra kell szavaznunk, tehát második szavazásra kerítünk sort. Kérem szépen, akkor nullázzuk le a szavazógépet, és kérek mindenkit, hogy szavazzon. Megnyitottam a szavazást. Lezárom a szavazást. Tizenkettő szavazat Kún úr javára, kilenc szavazat Affronte úr javára. Következésképpen Kún urat megválasztottuk a halászati szakbizottság alelnökeként. Hagy tegyen mindehez hozzá azt, hogy Afrent természetesen aktív szerepet fog vállalni a halászati szakbizottság munkájában. Demokráciáról van itt szó. A demokrácia Angliában azt jelenti, hogy az emberek szeretnek beszélni és egyik, eh, kandid, eh, egyik jelölt sem szólalt fel, ezért nem túl demokratikus. Eh, úgy látszik, hogy ez az európai demokráciának ez a jelleg, ami nem igazán demokrácia. A szokásjog érvényesült, uram, és nem nyitunk vitát most a témában. Elnök, nem nyitjuk meg a vitát. Ha elfogadja ezt így, ez nagyon jellemző az Európai Unióra, nem demokratikus. Következik a negyedik alelnöknek a megszavazása. Vannak-e jelöltjeik? Tehát milyen jelöltek vannak a negyedik alelnök szavazásában? Bűnös asszony. Renáta Bianco asszonyt javasoljuk. Vannak-e egyéb jelöltjeik? Il n'y en a pas. Úgy tűnik, hogy nincsenek. Javaslom, hogy René Orjankot felkiáltással, közfelkiáltással szavazzuk meg a e funkcióra. Merci, le bureau. Nagyon szépen köszönöm, felállt az elnökség. A következő ülésünkre pedig 22-én kerül sor a titkársággal a kellő munkát elvégezzük, de javaslom, hogyha lehetséges, akkor 14 órakor kezdődjék majd az ülésünk, és nem 9 órakor, mert a 21-e ünnepnapit, és minden zárva lesz. Meglátjuk, meglátjuk, hogy mit tehetünk, mind a dátum, mind az időpont tekintetében. Tehát ezt a javaslatot tudom önöknek most tenni ez travesztia az egész, ez paródia. Nem érdekel. Maga nem hisz a demokráciában, ezért én meg figyelmen kívül hagyom magát viszontlátásra. Je Kívánok önnek szép további órákat a mai napon. Nos, ami tehát a következő ülésünket illeti, 22-én 14 órakor kerül rá majd sor. Ha ez nem lehetséges, akkor nem tartjuk meg. Egyáltalán nem tartjuk meg. Donc, on va s'organiser megszervezzük a dolgokat. Tájékoztatjuk Önöket e-mailen keresztül a pontos időpontról, hogy 22-én pontosan milyen időpontban ülésezik a szakbizottságunk. Köszönöm szépen mindenkinek, kellemes estét kívánok, és jövő héten találkozunk.